Uh, Kedves kollégák! Uh, Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. A napirend elfogadásával tájékoztatom a kollégákat, hogy Omadzsi úr kérésére a hatos napirendi pontról most nem szavazunk, Az ülésünket az interneten web streaminggel közvetítik, és a politikai tanácsadók tudják is eleve, hogy a napirendben szereplő ö, időpontok lehet, hogy változnak menet közben, még az is lehet, hogy egyes témák hamarabb kerülnek napirendre, tehát kövessék szorosan, akiket valami érdekel, az interneten is, hogy hol tartunk. Második napi rendi pont. Előző novemberi üléseink jegyzőkönyveit kéne elfogadnunk. Két ülésünk is volt, 18-án és 27-28-án. Ezek betekinthetőek, és az ülés végéig, ha nincsen senkinek ellenvetés, akkor azokat elfogadottnak fogjuk tekinteni. Az elnök közleményei következnek. A koordinátorok döntését majd később tudom elmondani. Most ebben a pillanatban még nem. Más bejelenteni valóm nincsen. A négyes napi rendi pontot elhalasztottuk, ezért az ötös következik. A bizottság felhatalmazásnál alapuló rendelete a strukturális alapok és az európai beruházások keretében megvalósuló partnerségekre vonatkozó európai magatartási kódexről téma az európai strukturális alapok egy része ez tehát. Nem először tájékoztatom önöket, hogy ezt a felhatalmazást alapuló jogi aktust valamennyi nyelven január 7-én kapta meg a parlament, és ezért március 10-ig van időnk véleményezni azt, ha el akarjuk utasítani ezt, akkor az állásfoglalásunkat időben el kell fogadnunk, ahhoz, hogy minden eljárási stáción átmenve az március 10-ére végleges legyen. Ha elfogadjuk ezt a delegált jogi aktust, és erre szolgál ez az eszmecsere, akkor is időben kell választ adnunk a bizottsági megkeresésre, legkésőbb március 10-ig. Ha ez lenne a helyzet, akkor felgyorsulna a folyamat. Kezdjük meg az eszmeserét. Nikolas Martin úrnak adok szót, aki a bizottság részéről fogja elénk tárni, hogy miről is szól ez a dosszié. Köszönöm, elnök asszony! Egy kicsit háttérinformációval kezdeném. A partnerség a kohéziós politika egyik alapelve, és mindenki egyetért abban, hogy fontos komponens a siker szempontjából is, az, hogy valamennyi partnert időben bevonjunk, és mindenki sajátjának tekinthesse a programokat, és ezáltal is a siker minimál garanciája megteremtődjék. A bizottság azt javasolja, hogy ezt a, egyfajta magatartási kódexben foglaljuk össze azokat a tapasztalatokat ugyanis, amelyeket sok év alatt összegyűjtöttünk, hogy a gyakorlatban mi volt jól megvalósítható, a partnerség mely formái, módszerei, változatai szolgálták, vagy szolgálták kevésbé a hatékonyságot. Különböző intézményi struktúrák léteznek a partnerség megvalósítására, szerződéses viszonyok, és nyilván attól is függ a partnerség hatékonysága, hogy mekkora milyen a mögötte húzódó politikai akarat. Illetve arra törekszünk, hogy egyfajta minimális közös nevező legyen a partnerségek között, és a be nem vált gyakorlatokat pedig, mint olyanokat a jövőben elkerüljük. A közös rendelkezés arról szól, hogy itt a bizottságnak delegált aktushoz van joga, de az Európai Parlament támogatásától függ ez. A rendelet azt mondja ki, hogy április 18-áig kell nekünk ebben döntést hoznunk. A bizottság szempontjából február 7-ig kellett nekünk önökhöz eljutatni az anyagot. Ez megtörtént, és időben, egy hónappal korábbi, és a partnerségi megalapodások időbeni megkötése érdekében, és a már folyó programok sikere érdekében minél gyorsabb előrelépés lenne ajánlatos. Valamennyi felhatalmazáson alapuló aktust minél gyorsabban kéne szerintünk végrehajtani. Részletes szabályozás vonatkozik arra, az ötös cikk mondja ki ezt, hogy a parlamentnek mik itt a jogosítványai. Kiemelném azt, hogy a reprezentatív képviselőkre vonatkozó kijelölési elvekben van szerepe. Úgynevezett ernyő szervezeteket jelent ez, vagyis olyan szervezeteket, amelyek magukban foglalják a releváns partnereket, és összefogják őket, és ők egymással pedig partnerségi megállapodást kötnek az ernyő szervezet segítségével a lehető legszélesebb körű érintett bevonásával egy egységes keretrendszeren belül. Ez persze nem egy pontosan definiált fogalom, ez csak egy minta, egy modell. Az ernyő szervezet az egy köznyelvi megfogalmazása ennek, és a tagállamok valóban különbözőképpen szokták is azt értelmezni. Konkrétan hivatkozunk az európai teritoriális együttműködés fogalmára, az ICC rendeletről szóló vita kapcsán felmerült, hogy lehetséges lenne egy EGCT struktúra az ICT-n belül, és a makroregionális stratégiákhoz is kötődik ez. Más részei a szövegnek az alapelvekkel, bevált gyakorlatokkal foglalkoznak, a konzultációs eljárással többek között, amely arra szolgál, hogy a partnerek ugyanazzal az információval és megfelelő időben rendelkezzenek, hogy idejük legyen a folyamat során érdemi feedbacket adni egymás felé. A partnerségi megállapodásban és a programban a tagállam egyébként köteles felénk kifejteni mindig, hogy a partnerek milyen módon működtek egymással együtt. Ez a CPR ötös pontjában van benne a tagsági szabályok és eljárási szabályok vonatkozásában, hogy a monitoring bizottságnak, a felügyelő bizottságnak mi is a feladata, fontos azt megjegyezni, hogy a, a felügyelő bizottság tagságát elvi alapokon tiszta eljárásban jelöljék ki. Itt sincsenek eddig kimerítő és elég pontos szabályok, csak arra hivatkozunk ebben a szövegben mi is, hogy milyen elveket kell megfogadni ahhoz, hogy itt a jó gyakorlat érvényesüljön. Aztán a részletes információszolgáltatása program futtatása során az értékelése szükséges szempontok folyamatos figyelése. Megint csak ugye kölcsönös érdek lenne a partnerek között, és ami a helyi kapacitásokat illeti, a Managing Authority-nak felelőssége az, hogy a partnerek közötti kompetencia megosztást, adott esetben kompetencia kifejlesztést a szükségletek alapján felmérje, az erre való igényt felmérje, és intézkedjen arról, hogy ezek megosztásra kerüljenek, illetve kifejlesztésre kerüljenek. Végül pedig itt a bizottság feladata is megfogalmazódik a tekintetben, hogy a bevált gyakorlatokat hogyan lehet jól megosztani. Az európai partnerségi elv gyakorlatának van egy jó bevált gyakorlatokat megosztó fóruma, amit a bizottság tart fenn, és az is a felelősségünk, hogy ezt a jövőben karbantartsuk. Nos, tehát egy magatartási kódexet teszünk javaslatot a már eddig lefolytatott egyeztetések alapján, már több hónapja zajlik ez a folyamat, és az ötös cikk alapján megpróbáljuk a lehető legjobb egyensúlyt megteremteni a különböző szempontok között, a partnerséget leghatékonyabb módon megfogalmazni úgy, hogy valamennyi ország valamennyi régiójában hasonlóképpen működhessenek. Két hónapos időszak után léphet ez hatályba, ha mindkét intézményünk megtárgyalta azt, a bizottság úgy gondolja, hogy ez egy olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amelynek a sürgős elfogadása már csak azért is fontos lenne, mert a partnersége megalapodások az új programodási időszakban ezeknek a megkötése már zajlik, és ezért formálisan is megkerestük a parlamentet annak érdekében, hogy gyorsan lépjen, és sikerüljön megvalósítanunk a gyors hatályba léptetés célját. Thank you uh, very much. Most a jelentéstevőt kérdezem, illetve szeretnék egy információt is megosztani önökkel, ezt az elején elfelejtettem. Amikor megkaptuk a dokumentumot, hogy jobban előkészíthessük a vitát, akkor a titkárság arról tájékoztatott bennünket, hogy a regi szakbizottság tagjai kéréseiket formális módon is megfogalmaz, hatják, ami a delegált aktusákra vonatkozó határidő módosítást illeti. Nem kaptunk ilyen kérést, ennyit szerettem volna mondani, és akkor át is adom a szót a tevőnek. Van Nisztelről úr. Tegnap uh, időnk volt arra, hogy előkészítsük a mai ülést, és arra a következtetésre jutottunk, hogy én fogom a témát bevezetni. A delegált jogi aktus az első ebben a sorban, amiről most vita van. És a vitán belül jelentős múltra tekint vissza a téma a trialógusok kapcsán is. Önök is emlékeznek rá, hogy a ciprusi elnökség alatt már vitáztunk a témáról. És annak idején ez az első egyik olyan pont volt, amelyről szó volt, amelyben sikerült megállapodni, az ötös cikket megfogalmazni, illetve a bizottság munkadokumentumával is dolgozhatunk már akkor, illetve az etikai eh, kódex, a korábbi etikai kódex most már delegált jogi aktus főpont az, hogy nézzük meg most a tartalmat, illetve nézzük meg azt, hogy a kulcsfontosságú elképzelések átvételre kerültek-e a különböző fejezetekben, ezek eléggé világosak-e, átláthatóságot biztosítanak-e a partnerek számára, hiszen ez volt a célunk. Végkövetkeztetésünk a következő, a szöveg összhangban áll, teljes mértékben összhangban áll mindazzal, amelyben a partnerségi elve kapcsán megállapodtunk, és már egy évvel ezelőtt azt terveztük, hogy ezzel foglalkozni fogunk majd a következő időszak előkészítésénél. Emlékeznek talán a megállapodásunkra, illetve az örömünkre is, a felett, hogy a tagországok uh, hajlandóak voltak az etikai kodex szellemének megfelelően dolgozni 2013-ban amikor a rendeletet még nem fogadták el. Tehát megvizsgáljuk a tartalmat, akkor nagyon örülünk annak, hogy a szöveg tisztázása megszületett. Nem szeretnénk további kiegészítéseket tenni, és a kollégák sem tettek ilyen javaslatokat. és lehetőséget kaptunk arra az eljárásban, hogy egy korai nem ellenvetési módszerre éljünk, és ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy ha eh, a kollégák részéről nincsenek megjegyzések, illetve szakbizottságtól, akkor ezt a eljárást folytathatjuk, és fontos, hogy ne vesztegessünk időt, ne veszítsünk időt, később a mai nap folyamán, pedig majd a bizottsággal is fogunk még beszélni. A tevékenységekről, a nemzeti partnerségi megállapodásoknál, és megnézzük majd, hogy e, mindez hogyan működik jogi szempontból. Ez lenne a háttere az anyagnak. És fontos, hogy ezt mi hamarabb elfogadjuk tehát lehet, hogy még tisztázhatunk egy-két pontot, de a mi javaslatunk az, hogy a korai nem ellenvetési procedúrát folytassuk ebben az esetben. Lehet, hogy a bizottság azt gondolja majd, hogy mindig a parlament lesz majd ez a szereplő, de itt most csak erről az esetről van szó. Sokan nagyon keményen dolgoztak ebben a témában, az előrelépés érdekében, annak érdekében, hogy 2014-ben elindulhasson a folyamat. Nem tudom, hogy esetleg elfelejtettem valamit, Konstancia szeretnél kiegészíteni. Tehát ez volna jelenleg a mi üzenetünk. És Hübner asszonyt, az elnököt, meg szeretnénk eh, kérdezni arról, hogy mondja nekünk, mi lesz majd a következő lépés. Elnök, köszönöm, Konstanca. Lambát nem felejtett el semmit, viszont én meg szeretném ragadni az alkalmat, hiszen nagyon sok kollégát először alkalommal látom ebben az évben, tehát mindenkinek egy nagyon boldog és sikeres új évet szeretnék kívánni mindenkinek, és azt gondolom, hogy ebben az évben lesznek az európai parlamenti választások, nagyon sok munka áll még előttünk, függetlenül attól, hogy melyik politikai családból érkezik valaki. Tehát fontos, hogy sokan elmenjenek a választásra, és azt gondolom, hogy ezzel a politikai jelzéssel, a partnerségi kapcsolatok mi hamarabb elfogadásával egy nagyon jó üzenetet küldünk, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit Lambertől hallottunk. Elnök, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, amennyiben szeretnének szót kapni. Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az eljárást így alakították ki. A titkárságnak köszönetet szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon értelmes lépés. Elegendő időnk van, hogy átnézzük az anyagokat, hogy a kollégákkal egyeztessünk, illetve visszacsatoljunk. Hogyha először a szakbizottságban van erről szó, majd a frakcióban, akkor ez nem olyan jó, az írásbeli eljárás segít bennünket, hiszen itt választások előtt állunk, és nagyon sok minden párhuzamos módon zajlik, ez egy nagyon-nagyon jó eljárás. A dolgokat alaposan elő tudjuk így készíteni, világos elképzelést tudunk kialakítani, ezt a szakbizottságban majd újból megerősítjük, de a frakció elképzelése világos, stabil, és azt is fontos, hogy ellenőrizzük, hogyha jön egy visszajelzés, akkor az rendben van a titkárság felé, tehát én ezt a leghatékonyabb eljárásnak tartom. A bizottságot is dicséret illeti, nagyon jó megvalósításról van szó. Sokáig tárgyaltunk erről a témáról, és a bizottsági jelenlét a tárgyásokon azt mutatta, hogy ők nagyon is jól értették azt, hogy mi is áll az egyes szövegek mögött. Azt gondolom, hogy ők ezt tökéletesen valósították meg. Különböző ellenőrzéseket végeztünk, tudjuk, hogy mennyire nehéz volt a szöveget megfogalmazni, de azt gondolom, hogy az egyensúly sikerült, és hogyha tanácsom belül ezt sikerül mi hamarabb elfogadni, akkor meg szeretném a bizottságot is kérdezni, hogy milyen az időterv. Tudjuk azt, hogy a jogi helyzet milyen, ismerjük az egyes részleteket a rendeletből, ettől függetlenül nagyon jó az, hogyha a tagországok is tudják azt, hogy az etikai kódexsel kapcsolatban mi a tendők, és ezt ők mi hamarabb megkapják. Hiszen az érintett partnereknek is ezt mi hamarabb meg kell kapniuk, hiszen el kell olvasniuk a szabályokat, ismerniük kell ezek tartalmát, be kell őket tartaniuk. Éppen ezért nagyon jónak tartanám azt, hogy ezt mi hamarabb el tudnánk fogadni. A harmadik pont, amennyiben a tanács ezt elfogadta, jónak találom, találnám azt, hogyha a bizottság a saját eszközeivel is élne a PR munkában, illetve a partnerek képzésében is, azért, hogy ez mi hamarabb megvalósulhasson a gyakorlatban. Hiszen azok a tapasztalatok, amelyekkel eddig rendelkezünk a rendeletek kapcsán, a programok kapcsán, itt azt éljük meg, hogy az operatív programok helyzete eh, ugyanaz, mint egy fél évvel egy, eh, ezelőtt volt a tanácsban, és nem tükrözi a jelenlegi rendeletet. Tehát a tagországokat is meg kell győzni arról, hogy olvassák el az eredeti, illetve a jelenlegi rendelet szövegét, a decemberi rendelet szövegét, hiszen itt óriási különbségek vannak. És nagyon fontos, hogy a delegált jogi aktusoknál, hiszen ez erre az anyagra is vonatkozik, eh, illetve a további anyagokra is, hogy ez mi hamarabb közvetételre kerüljön. Az etikai kódexnél a civil társadalom szerepéről is szóval ez egy nagyon népszerű anyag, és éppen ezért kérném a bizottságot arra, hogy végezzen nyilvánossági kampányt, Nagyon sok szervezet érintett a tagországokban, Fontos, hogy a bizottság is eh, éljen az eszközeve, hiszen egyébként ez pusztán egy eh, papír marad, egy dokumentum, életet kell bele lehelni, és egy nagyon dinamikus folyamattal lehet mindezt alakítani. Köszönöm az összes érintett munkáját. the commission, I don't know what the... Nem tudom, mit csinált a bizottság Elizabeth Schröterrel. Én is. Én kevés dolog ö, vidít föl engem, de ha Schröter kolléga nő vidám, akkor én is az vagyok. Nem tudom most, hogy lépjünk tovább. Egyéni jelentkezők, frakciós jelentkezők. Köszönöm, elnök asszony. Anyanyelvemen folytatnám. Várom, míg fölveszed a felhallgatódat. Köszönöm Örülök, hogy Lambert is föltette végre a fejhallgatóját. Feladatainkat legalábbis múlt év végéig elláttuk, most a partnerségi megállapodásokról kéne ö, eszmét cserélnünk. Hazámban én sokszor vitatkoztam ebben a témában saját minisztériumaimmal, az Európai Bizottsággal is kapcsolatban állok, és mégsem sikerült még hazámnak eddig a magatartási kódexet nemzeti szinten összeállítania. Ugyanakkor azt hallom, hogy jó lenne ezt minél gyorsabban megalkotni. Ezzel egyetértek. Most minden fél készséges. Az eddigi tárgyalások jól haladtak. Remélem, hogy ez így marad, hiszen már nagyon nem tér el a szöveg a várhatóan véglegestől, ezt gyorsan be lehetne most fejezni. Örülök annak, hogy idáig eljutottunk, és hogy mindenki készséges itt a partner volt. Köszönöm. Jan Olbrichtnek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Az előadók véleményével egyetértek, világos, egyszerű eljárásra van szükség. De lenne egy kérdésem a bizottsághoz a mai napon. Van a jogalkotás és van a valóság. A valóságot nem tudjuk közvetlenül befolyásolni. Négy tagállam már aláírta a partnerségi megalapodásról szóló szövegét. Mi lesz az eljárás, hogyha a magatartási kódexet elfogadjuk, ez egy ex post eljárás, előfordulhat-e az, hogy amit egyes előre szaladt tagállamok, mint például saját hazám már lefektettek, majd megváltoztatásra kerül, mert a magatartási kódexsel esetleg nincs összhangban. Nem hiszem egyébként, hogy felmerülne konkrétan ez a probléma, de ugye itt keverednek az ex post és az ex ante eljárások. Lehetséges-e tehát az, hogy ha a magatartási kódex elkészül, akkor azt kapja majd az egyik tagállam, hogy ez alapján az önök anyaga nem jó, újra kell írni. és ezt konkrétan fordítva is kérdezik tőlem, hogy miért írnánk partnerségi megalapodást, hogyha nem tudjuk, hogy mi áll majd a magatartási kódexben. Elnök, a bizottság és a tanács most ö, hasonló szellemiségben lép föl, konstruktívak, ö, talán működni fog ez is. Cornélia, talán meglepődnek majd, de mi itt a bal oldalon is egyetértünk azzal, hogy ez delegált jogi aktus legyen. Általában nagyon kritikusak vagyunk ezekkel, de ez e, jól meg van fogalmazva, konkrétumokat tartalmaz, elégedettek vagyunk a bizottsági javaslattal. Két kérdésem lenne, azért nekünk van továbbra is egy kis bajunk azzal, hogy az ernyőszervezet, szervezet, ez a képviseleti szervezet pontosabban mit is jelentsen ez az szervezet azt, jelent, azt jelenti, hogy a kicsiknek továbbra is, vagy ugyanúgy meg lesz a jogosultsága a fellépésre, vagy pedig hát egy kicsit majd gyerekként kezeli őket az szervezet. És ami a diszkriminációmentesség elvének érvényesülését illeti, van egy-két fenntartásunk, de alapvetően saját magunk is meglepődtünk, egyet tudunk érteni a szöveggel, jó a kontrollmechanizmus megfogalmazása, az elvek belefoglalása, ugyanakkor konkrét, követhető a javaslat, tehát nagy bajunk nincs vele. El kell, elismerésemet kell, hogy kifejezzem a bizottság felé. Jens? Köszönöm, elnök asszony. Én is örülök, hogy eljutottunk idáig. Svédországban a partnerek, a régiók, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek is elégedettek ezzel a javaslattal, amit róla tudnak, várják a hatályba lépését. 2013-ban a kormányt kritizálták ezek a szervezetek, mert akkor még, mintha nem lett volna meg az együttműködés szelleme, nagy vita volt erről, de ez is elcsendesedett mára. Úgyhogy a még nyitott kérdéseket ha a bizottság meg tudja válaszolni, mint például a technikai segítség nyújtás újra megfogalmazását. 10-12 éve van arról vitalálunk, hogy a technikai segítségnyújtással hogyan lehet a partner szervezetek működését javítani. Ez nálunk a gyakorlatban önkormányzati kézben összpontosul a programok vitele. A technikai segítségnyújtás azonban a nem önkormányzati szereplőknek is egyfajta tőkét adnánk a kezébe. Mi is gyors eljárást várunk a tanácstól. Van-e még valakinek? Viktor, elnézést, nem vettelek észre. General atmosphere of happiness, general... mindenki boldog. Nem akarom itt ezt elrontani, ezt a hangulatot. Én is megerősítem, hogy az anyag jó. Még jobb lett volna, hogyha már a tervezési folyamatban bevontak volna minket, hogy mi is hozzájárulhassunk, de amit a bizottság írt, az jó, és két apró fenntartásom van csak. Nem jelenik meg expliciten a helyi és regionális szereplőknek a teljes köre, csak a legfontosabbakra van szó, és a technikai segítségnyújtási program felállításához nemzeti időtervekre lenne szükség, ugye képzési programokra is, akik a végrehajtásban majd részt vesznek. Lambert erről többször beszéltünk. Nagyon fontos, hogy legyen olyan szakértő gárda és tapasztalat, felgyűlt tapasztalat, amely a problémás kérdéseket képes lesz majd kezelni. Ehhez pedig idő kell. Olyan strukturális alapokhoz értő szakértőkre van szükség, akik minden pártól függetlenül, ha szabad így mondanom, az európai közalkalmazottakhoz hasonlóan független technokraták lennének, akik egyszerűen tudják, hogy hogy kell csinálni egy programot, és nem kerülne ez a szint a pártok cívódásának a szintjére. Tehát okosan ezek a szakértők a kohéziós politika valódi céljait figyelembe tartva felügyelni tudhatnák így a folyamatokat. Most Bolyman szúrnak is, annak az igazgatónak is elküldöm ezt a javaslatomat, mert ugyan elvileg ez eddig is lehetséges volt, de szeretném a jövőben konkrétan látni azt, hogy ha van egy nemzeti terv, és egy köztes, és egy végső értékelés. Akkor nem hiányzik majd a jövőben az a lépcső, összekötő kapocs, ahol a programot szakmai módon kommunikálni lehetne a nyilvánosság felé, illetve az Európai Unió felé. Az Európai Szociális Alap elvileg azt szolgálná, hogy az administratív kapacitást javítsuk belőle a tagállamokban, de nálunk legalábbis Romániában ezeket a pénzeket inkább szociális célokra osztjuk szét, és az abszorpciós és administratív kapacitás valódi érdemi képzésére, fejlesztésére túl keveset töltünk, már pedig ennek a színnek a jó működése végső soron pont a polgárokat szolgálná jobban, akár mint a neki kiosztott ö, szociális jellegű pénz. Tehát, hogy az önkormányzatoknál megfelelő kompetencia legyen, ennek a fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, és örülnék, hogyha a bizottság ö, zöld utat adna az ilyen képzési programoknak a jövőben sokkal inkább, mint eddig. Köszönjük, Viktor! Mielőtt megadom a szót Sam, te csak szóban akartál bólogatni, bólogatva akartál szólni, jó? Még egy apró információ, és aztán majd kérem Nikolászt, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Nem kaptunk egyik szakbizottságtól sem eddig véleményt, ugyanakkor a titkárságtól hármat is kaptunk, ami hát sajátos eljárás. A, a Környezetvédelmi Bizottság titkárságától például. Az árnyék előadók és a mi titkárságunk, a jogi szolgálat megvizsgáltuk ezt a három megjegyzést, hogy hozzájárulnak-e a vitához érdemben, tehát nem hivatalosan a bizottságok, hanem a titkárságaik jutották el nekünk a véleményüket. Szerintem apróságok, amelyeket ők kritizálnak, és némelyik kritika teljesen alaptalan. Jó lenne, hogyha ezt a három titkársági megjegyzést, amelyet azóta a bizottság is ismer, most a bizottság képviselője véleményezne. Sapier asszony, Kasa asszony voltak ezek hátterében, de ma egyikük sincs itt. Nikolasz. Yeah, thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök úr. Reagálok az elhangzott kérdésekre. Először is, ami az ernyő szervezetet illeti a kisebb szervezeteket. Van-e kockázata az ernyő szervezeteknek, mi szerint eh, ez a kisebb eh, szervezeteket kinyomhatja? Jó lenne megnézni a szövegezést, hiszen meg kell vizsgálni, hogy mi volt a cél és azt gondolom, hogy ez különösen fog partnerségi megállapodások szempontjából, hiszen ez nemzeti szinten valósul meg. Tehát a hatékony partnerség érdekében limitálni kell a résztvevők számát, tehát fontos, hogy a reprezentativitás elve érvényesüljön, és ami a 3.2-esben szerepel, az elvett jogi agusoknál, az szerepel, hogy a bekapcsolódás segítés erősítése ennek kibővítése a szérnyő szervezet által, de itt egy lehetőségről van szó, szóval ez nem egy kizáró szempont. A szakszervezetekhez képest látszik az, hogy itt van egy nemzeti szervezet, egy szövetség, mondjuk egy tagszervezeti, szakszervezeti szövetség, ebben az esetben egy ernyő szövetség, amely biztosíthatja azt, hogy ennek a szövetségnek a tagja tagja a partnerségnek, és ezzel a reprezentativitás elve érvényesül. Ezt látni lehet az önkormányzatoknál is. A helyi önkormányzatok is létrehozhatnak egy önkormányzati szövetséget, és ezzel biztosítják a reprezentativitást. Tehát itt egyértelműsítik, átláthatóvá teszik azt, hogy mi az, ami bekövetkezhet. Tehát itt egy motorról van szó a reprezentativitás érdekében, és nem pusztán egy döntésről speciális szervek között, ahol néhányan képviselve vannak, néhányan pedig egyáltalán nem. Ami a titkárságot illeti, a foglalkoztatási szakbizottságtól jött ez, bevezetőmben igyekeztem erre kitérni. mert hát itt nem e, definíciót rögzítünk számos szervezet esetében, hanem pusztán a koncepciót e, vezetjük be, amely világos, e, látjuk, hogy kik a partnerek, a gazdasági és szociális partnerek, tehát fontos, hogy egy olyan szervezet jöjjön létre, amely az ő közös érdekeiket képviseli, de természetesen a különböző tagországokban, különböző formátumban valósulhat meg a koncepció világos, tehát nem egy jogi szempontból korlátozó jellegű definícióról van szó. Tehát reméljük, hogy ez nem probléma. Ami Olbrich kolléga kérdését illeti, ez egy érzékeny kérdés a tárgyalások által. A tagországok aggódtak amiatt, hogy ne legyen visszamenőleges hatály, hiszen az etikai kódex az alapvető jogi aktus után lép hatályba. De azt gondolom, hogy a tagországoknak az ötös cikk értelmében tiszteletben kell tartaniuk a partnerség elvet. A 14-es cikk második pontja a közös rendeletből, hogy a partnerségi megállapodásokat együttműködésben kell előkészíteni a partnerekkel, az ötös cikke értelmében a elnök asszony utalt arra a nyilatkozatra, amely elhangzott, annak érdekében, hogy eh, az irányítás megvalósuljon, illetve hogy a tagországok teljesítsenek a célokat, illetően a partnerségi célokat, illetően amikor elírják a partnerségi megállapodásokat és vállalják a programokat, és a, a CPR 14-es cikkeje azt kér a tagországokról, hogy juttassanak el információt arról, hogy a partnerségi megállapodást milyen mértékben vették figyelembe. A delegált jogi aktus részletezi azt, hogy milyen típusú információkra van szükség, hiszen amikor ez hatályba fog lépni, akkor mi még nem fogadtunk el partnerségi megállapodást, tehát az információt majd a partnerségi megállapodástól várjuk, hogy ez a partnerségi megállapodásban legyen bennem. Tehát erre számítunk. Tehát nem ragaszkodhatunk ahhoz, hogy az etikai kódex elemei, amelyek a múltra vonatkoznak, a múltra utalnak, hogy ezeket tiszteletben tartsák. Nem lesz ellentmondás, azt gondolom. Ennek veszélye nem merül fel a gyakorlatban. Tehát van egy alapunk, hogyha megnézzük a partnerségi megállapodásokat, hogyha a tagország tiszteletben tartotta a 14-es cikkeit a partnerségi megállapodás előkészítésével kapcsolatban, ha történt konzultáció partnerekkel, akkor ezzel elégedettek vagyunk. A tagországok ezt meg kell, hogy magyarázzák az információik alapján, Azt gondolom, hogy ez így egy megfelelő jogalap, és nem kifejezetten problematikus. És teljes mértékben tiszteletben fogjuk tartani mindazt, amit a közös rendelkezés és nyilatkozat tartalmaznak, ami a visszamenőleges hatály kizárását illeti, tehát mi nem szeretnénk olyan szinten egy mércét húzni, amely nem megvalósítható. Az etikai kódex részletei az elkövetkezendő hetekben lép majd hatályba. Ami az információt illeti, egyetértünk teljes mértékben azzal, hogy a bizottság feladata lesz majd annak biztosítása, hogy széles körű egyetértés szülessen. Mi is erre törekedtünk a delegált jogi aktusok elfogadása óta, és célunk az, hogy a rendelkezéseket teljes mértékben használjuk, illetve mindent megtegyünk a magunk részéről, azért, hogy ez egy hatékony rendet lehessen, illetve ezt be fogjuk építeni a monitoring folyamatainkba, ami a szerepünket illeti a programok megvalósítását, a tagországokkal együtt fogunk dolgozni, annak érdekében, hogy biztosítsuk a monitoring bizottságokat, hogy ezek legyenek hatékonyak, illetve hogy minden egyes program tiszteletben tartsa a etikai kódexet a tagországokban, tehát fontos, hogy ez ne pusztán egy dokumentum maradjon, el kell érnünk a célokat, illetve csak minőségi programokkal lehet erősíteni a partnerségi megállapodásokat, illetve a partnerségi megállapodások hatékonyságát. Egy további pont, amely felmerült, a hatos cikkely, a hármas pontjához kapcsolódik az Európai Szociális Alapra vonatkozó rendeletnél. A közvetlenül bekapcsolódik a programokba, kifejezés a directly involved, ez a delegált aktusok 74-es cikkeiben nem pont ugyanígy ö, ö, fogalmaz, mint a ZSF rendelet 6.3-asa, de azt gondolom, hogy ennek nincsen különösebb jelentősége fogalmazás, fogalmazást illetően nem az volt a cél, hogy a hatos cikkeitől eltérjünk. Itt mi a különböző programokról beszélünk, tehát fontos, hogy a megfelelő ESF forrásokat használjuk az érintett programoknál, a szociális partnereknél, illetve a civil szervezeteknél is, amikor erre szükség van. Azt gondolom, hogy nincsen korlátozás a 17.4-esből adódóan. Köszönöm, Nikolász. Most meg kell állapodnunk abban, amit a jelentéstevő és a többi frakciók javasoltak, tehát a nem ellenvetési, a korai nem ellenvetési eljárás én azt kérdezem Lambert most, hogy ellenzi-e valaki ezt az eljárást? Még egyszer kérdezem, senki nem ellenzi, akkor én az a kértekezletét tájékoztatni fogom arról, hogy mi is történhet a mostani időpont, illetve határidő lejárta között. Írni fogok az a kértekezletének. Léne úr egy írásbeli eljárást fog megnyitni az összes szakbizottsági elnök részvételével. Bármely szakbizottság elutasíthatja a delegált jogi aktust, nem az employment, de több igen. Hogyha az elnökök értekezletén ezt nem utasítják el, és a plenárison a politikai frakciók megint csak ellenezhetik ezt, tehát legyünk óvatosak egyenlőre illetve mindenki beszéljen a barátaival, más politikai frakciókból, hát derítsük ki azt, hogy van-e valaki, aki ellenezni fogja vajon majd ezt a delegált jogi aktus, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy ezt ne tegyék. Meg szeretném ismételni azt, amit már számos felszólal megemlített, az a tény, hogy ezt az eljárást elfogadjuk, nem jelenti azt, hogy a jövőbeni delegált aktusoknál ugyanúgy fogunk eljárni, ott esetenként járunk majd el, tehát ez az eljárás nem kerül alkalmazásra nagyon nagy valószínűséggel. Lambert, köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, ami a korai felfogadást illeti. Egy megjegyzésem van. A koordinátorok ülésén folytatunk egy vitát, és visszatérnék arra, amit Jan Olbricht mondott, arra térnék vissza, ami a nemzeti partnerségi megállapozásokban megszületett, az etikai kódexet közelíteni szeretnénk a dokumentumhoz, és a korlátok ülésén ez már felmerült, azt gondolom, hogy kell majd egy időpontot rögzítenünk, legyen majd egy hivatalos meghallgatás, a regiben, ahol elmondhatjuk a véleményünket még a szavazás előtt, ez a reginek lenne a kezdeményezése, tehát nagyon fontos volna ma délután majd hát biztosan is erről beszélni. Ha megvan az etikai kódex, az még nem jelenti a mi munkánknak a lezárulását, tehát nagyon fontos lenne az elkövetkezendő hónapokban a meghallgatásról, mint lehetséges opcióról gondolkodni. Elnök, köszönöm. Azt hiszem már döntés született arról, hogy lesz egy ilyen meghallgatás. Van-e még megjegyzés? Hogyha nincsen, akkor áttérünk a szavazásra. Az Eszteres felragott jelentéssel kezdjük, de még várunk egy percet.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 Uh, dear, once uh, Lambert takes his seat, we, start vote. Foglaljon helyet mindenki. Uh, the first vote is on, as I said, on Solidarity Fund and the... A szolidaritási alap ról való szavazás előtt ellenőrizzük a gépet először.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 Megnyitom a szavazást, próbaszavazást tartunk. Yeah, you can close. Okay. So we move to, to... Na nézzük a róza kompromisszumot, ötös mellett ellene elfogadtuk. 50-es módosító mellette, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette. 57-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es mellette ellenőriznünk kell, 54-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Uh-huh. It's not working very well. I'm going to start again. Uh, so we st I'm sorry, 54. 54-esről még egyszer megnyitom a szavazást, valami nem működött. Az 54-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, preambulum bekezdések, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellen, 23-ast ellenőriznünk kell. A 23-asról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-asról szavazunk te kettes kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a négyes kompromisszumot. Valamit elrontottam? kérdez az elnök. A 34-35 35-ös, állítólag benne van a 4-es kompromisszumban, még ha itt nem is úgy látszik. 37-es mellette, el 37-ük már is megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk 36 mellette. 36 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a Költségvetési Bizottság módosítóiról Nyolcasig bezárólag blokkosan szavazunk. Nincs tolmácsolás? Olaszra? Működik az olasz tolmácsolás? Most már megy? Akkor 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a költségvetés 13-as. Zárószavazás következik a jogalkotási javaslatról. Egyszerű többség is elég a tárgyalások megkezdéséhez. A mandátumhoz azonban 25 plusz 1 szavazat kell. Először is a jogalkotási javaslatról elektronikusan szavazunk. Jogalkotási javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most az állásfoglalásról szavazunk, ugyancsak géppel. Lezárom. Elfogadtuk. És most a 25 plusz 1 többséget igénylő mandátumról hogy a tárgyaló delegációnk ezen anyag alapján járhasson el. Megadjuk el mandátumot nekik, megnyitom a szavazást, géppel szavazunk. Lezárom a szavazást egyhangulag két tartózkodással, 38 szavazattal megadtuk a mandátumot, gratulálok! Most Vilja Szeviszer Tomaszt jelentéséről szavazunk, a 7-es és 8-as jelentésről. A 22-es módosítót előre mondom, visszavonták. Szóbeli módosítóval kezdünk. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Az egyes bekezdés előtt senki. Akkor magáról a szóbelülről szavazunk hogy beszúrjuk -e az első bekezdés elé, mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene elfogadtuk. 13-as mellette, ellene elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette, ellenőrzést kértek a 13-asról. The vote is open. Megnyitom a szavazást a 13-as módosítóról. It is closed. Lezárom a szavazást. 31-9 arányban elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellen elfogadtuk. Employment javaslat 13-as mellette e- ellenőrizzük, az Employment 13-as javaslatát géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es javaslat. Ismét géppel elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadt, 22-es visszavonták, én mondtam, szóbeli módosító a 7-es bekezdés előtt, ellenzi valaki nem, szavazunk róla, mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes javaslat a fennbizottságtól mellette ellene elutasítva. Kilences javaslat mellette ellene elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes javaslat az Employment Bizottságtól mellette e, ellenőrizzük az Employment négyes javaslatáról a véleményünket. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös javaslat mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes javaslat mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Szóbeli módosító a kilences bekezdés elé nem ellenzi senki, mellette, ellene elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, mellette, mellette, ellene elfogadtuk. 6A mellette, ellene elfogadtuk. Szóbeli, 11-es bekezdés elé, ellenzi valaki? Nem, mellette, ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 10 31-es, mondja az elnök, szóbeli módosító is van mellette, a 34-es mellette ellenőriznünk kell, tehát a szóbelileg módosított 34-es módosítóról géppel szavazunk, 34-es. Ezt neked csinálom, Lambert. Egyébként nem is kellett volna róla. Lezárom a szavazást, egyhangulag elfogadtuk. Kettes javaslat mellette ellene többség ellenőrizni kell, bár szerintem elutasítottuk. Kettes javaslat géppel szavazunk. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartóz, ellenőriznünk kell a 38-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 40-es, nem az jön? De, 40-es mellette, ellene, tartózkodás nem látszik, ellenőriznünk kell. 40 es géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Kettes javaslata a női bizottságnak mellette, ellene elutasítva. Hármas javaslat mellette, ellene elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene elfogadtuk. Hatos kompromissz, hatos mellette, ellene elutasítva, hetes mellette, ellene, elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk, tízes mellette, ellene. A tízest ellenőrizni kell. A tízes nőjogi javaslatról szavazunk, lezárom a szavazást, elutasítva. Preambulum bekezdések, egyes mellette ellene elfogadtuk, kettes mellette el, a kettest ellenőriznünk kell. Lezárom a kettesről a szavazást, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk, kilences mellette, ellene, ellenőriznünk a kilencest, kell, lezárom a szavazást, elfogadtuk, tízes mellette, ellene, elfogadtuk, tizenegyes es szóbalivel, nem ellenzi senki, jó, tizenegyes mellette, ellene elfogadtuk, A javaslat mellette, ellenőrizzük a Nőjogi Bizottság álljavaslatáról a véleményünket géppel. Elutasítottuk B javaslat mellette. Ez ugyanaz végül is. Elutasítottuk. A többi kiesik, záró szavazás jön. Géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 1 arányban elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Now we vote on... Uh, uh Most áttérünk uh, következő jelentésre, Frances Afonzi jelentésre, de Lambert szeretne egy gondolatot mondani. Ami a reggi konferenciáit illeti, én benyújtottam néhány módosítót az ITRE-ben is, és a, a regiben is, és ezeknél a szavazásra a főbizottságon kerül, kerül sor, a 24-es, a 12-es és a 14-es cikkeknél a titkársággal úgy döntöttünk, hogy ezekről most nem szavazunk, mivel más ö, szakbizottság kompetenciájába tartoznak. Mi Most nem bekezdésekről veszünk, hanem módosítókra. A 24-es, a 12-es és a 14-es nem tartozik a mi kompetenciánkba módosítók. Az itre fogunk ezekről szavazni. This is my power, I am told. Yeah? I agree with... I... Egyetértek ezzel, rendben van. Köszönöm szépen, hogy érti elnök asszony az üzenetemet. Elkezdhetjük, tehát a 19-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-20 ellenében elfogadva. A 21-es mellett ki van. Ugyanez a helyzet, ellenőrizzük a 21-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, van egy szóbeli módosító, François nyújtotta be, ha senki nem ellenzi, akkor a 8-as mellett ellene elfogadva, a 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellenőrizzük az egyes módosítós a preambulum bekezdéseknél, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellenőrizzük a 10-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22-18 ellenében elfogadva. Kettes módosító mellette ellene ellenőrizzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 4-es, mellette, ellen, mellette, ellene tartózkodás elfogadott, 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadott, 15-ös mellette, Ellenőrzzük a 15 ös megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellenőrizzük a 18-as, megnyitom a szavazást elfogadva. Elektronikus végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezáró a szavazást elfogadva. 38 egy ellenem. Az Ivars Gormanis jelentés a következő statisztikai adatokról. Elkezdhetjük 23-as módosító mellette ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a 24-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 27-es mellette ellenőrzük a 27-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 28-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 30-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellenőrzzük a 31-est, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellentartózkodás elutasítva, 34-es, 5-ös visszavonva, 37-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellentartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 40-es töltlenség visszavonva, 7-es módosító mellette ellentartozkodás elfogadva, 8-as, 9-es kompatibilis közösen szavazunk, ellenőrizzük elektronikusan 8 as 9 es a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 10-es módosító mellette ellenőrizzük a 10-est, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Okay, okay. Yeah, we have a lot of time, so I made a mistake. I will just correct it. Hibáztam, most javítom, lezárom a szavazást, elfogadva. Visszatérünk a 8-as, 9-esre, ezekről külön kell szavaznunk. 8-as módosító mellett ki van, ellenőrizzük a 8-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 9-esről szavazunk, mellette ki van. Ellenőrizzük a 9-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 11-es mellette Elektronikusan szavazunk, a 11-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 12-13-14 visszavonva, 15-ös mellette, ellenőrizzük a 15-öst elektronikusan, lezárom a szavazást, elfogadva, 16-os mellette, azt gondolom, hogy ugyanarról a többségről van szó. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es visszavonva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es visszavonva, 19-es mellette ellene elfogadva, 3-as visszavonva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. es a következő mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. És utána elektronikusan szavazunk a véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 39 mellette, egy ellene. Gratulálunk, nagyon jó eredménnyel elfogadtuk a véleménytervezetet. At, uh, at, at uh, we in two minutes we have Minister Katz. Két perces szünetet tartunk, majd 11.30-ra várjuk Kostis Dakis kollégát, aki korábbi parlamenti képviselő, és ő a görög fejlesztési és versenyképviselő miniszter, a görög elnökség képviseletében reméljük, hogy már megérkezett. Two minutes. I think we've done it very, very well. Dear colleagues, I would like to... Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. A soros elnökséggel folytatunk eszmecserét, erre két alkalommal kerül sor egy évben, és Kostis Hacidekis miniszter urat hívtunk, hívtuk meg, ő korábbi kolléga, nagyon sokak, sokunk számára nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk. A görög soros elnökségről és a kohéziás politikáról szól. Most ez az eszmecsere. Először a miniszter úr kap szót, és utána pedig kérdésekre lesz lehetőség, megjegyzésekre. Miniszter úr, parancsoljon öné a szó. Fine, fine, okay. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Így szólítottam meg korábban önöket. Meghatott vagyok, nem csak azért, mert korábban az Európai Parlament tagja voltam 13 éven keresztül, 94 és 2007 eh, között, hanem azért is, mert eh, ennek a szakbizottságnak eh, a tagja voltam mind a 13 év alatt, az itt eltöltött 13 év alatt a regének tagja voltam, nagyon meghatódott vagyok, hogy itt lehetek ma önökkel, a Soros Tanácselnökséget képviselve. Egy kicsit össze is vagyok zavarodva, hiszen továbbra is a szakbizottság, illetve a parlament tagjának érzem magam, különösen ennek a szakbizottságnak a, a tagjának érzem magam. Higgyek el nekem, hogy így érzek. A grík soros elnökség prioritásairól kell szólnom. Ez kihívás számunkra, kettős kihívás a görögök számára, mivel ez az elnökség egybeesik az európai parlamenti választásokkal, egy nagyon kritikus időszak, értető okok miatt bizonyos anyagokat le kell zárnunk, illetve pozitív üzenetet kell küldenünk a választópolgároknak, de itt egy lehetőségről is szó van számunkra. Fontos, hogy ezt a kárt helyrehozzuk, amely Görögország kapcsán kialakult, illetve a Görögországról kialakított kép csorbát szenvedett. Tehát ezt a lehetőséget meg is szeretnénk ragadni, és pozitív meglepetést szeretnénk szerezni önöknek nem azzal pusztán, hogy túl, túl ambiciózus menetrendet határozunk meg, nem gondoljuk, gondoljuk azt, hogy hat hónapon belül lehet csodát tenni, vagy három hónapon belül, hiszen sokkal több idő nem áll majd rendelkezésünkre. És április közepére befejezi a munkát ez a parlament. Megpróbáljuk őket, önöket azzal meglepni, hogy bizonyos konkrét prioritásokra összpontosítunk, illetve megpróbálunk kézzelfogható, látható eredményeket felmutatni április közepére, március végére. Természetesen a többi tagországgal való együttműködésben mi vagyunk a soros elnökök, de tudjuk, hogy csak katalizátor szerepet tölthetünk be az Európai Tanácsban, illetve az Európai Parlamenttel is együtt szeretnénk működni, hiszen egyenlő felek vagyunk, a társ jogalkotás nem kivételes eszköz, hanem szokványos. 94-ben, amikor a munkámat elkezdtem a parlamentben, ez még különleges eszköz volt. Tehát fontos, hogy a közös céljainkat megvalósítsuk, a kohéziós politika, amely sarköve e, Európának, különösen a mostani időkben, hiszen a gazdasági recesszió Európában folytatódik, a tagországok e, küzdködnek, megpróbálják a növekedést újra e, beindítani, tehát a kohéziós politika rendkívül fontos szerepet játszik. Alapvető eszköz az Európai Unió számára a válság megoldásában és pénzügyi szempontból kulcsfontosságú eszközé vált a kohéziós politika, az Európa 2020-as stratégia legfőbb céljainak megvalósításában fontos egyensúlyt teremteni a decentralizált kormányok között, azért, hogy a regionális különbségek csökkenhessenek, illetve a regionális együttműködés megerőthessessék. Jelenlegi feltétek mellett Európának egy olyan vitára kell összpontosítani, amelynek célja egy integrált, ambiciózus fejlesztési terv, illetve a válság hatásainak kiegyensúlyozása, a 2020 os stratégiai céljainak megvalósítása. Most pedig szeretnék beszélni az intézményközi tárgyások sikeréről, a kohéziós csomagról 2013-as, 2020-as időszakra. Ezt a hárítvány soros elnökség alatt sikerült finalizálni. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy ezeken a tárgyalásokon is részt vettem, mint annak idején 98-ban, illetve 2005-ben és 2006-ban. A tárgyások sikeresek voltak, még anélkül is, hogy én ezeken részt vehettem volna. Nagyra értékelem az Európai Parlament konstruktív hozzáállását az egész folyamatban, különösen az elnök asszony konstruktív hozzáállását, a regi képviseletében Hübner asszony munkáját, a koordinátorok és természetesen a jelentéstevők munkáját, valamint a tárgyaló csapatok témá, munkáját különböző rendeleteknél. Ugyanez a dicséret jár az Európai Bizottság tárgyaló csoportjának is. A bizottsággal is együtt működünk. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk jó kapcsolatokat fenntartani velük. Minden bizonyal osztoznak eh, velem abban, hogy az intézményközi tárgyalások eh, eredménye még inkább eh, pozitív, hiszen első alkalommal került arra sor, hogy a szokványos jogalkotási eljárást, a társjogalkotást a teljes kohéziós politika csomagban alkalmaztuk. Ez nagyon fontos Európa és az intézmények számára. Önök jobban tudják azt, hogy több mint száz dialógusa volt szükség a különböző rendeletekkel kapcsolatos tárgyalásokon, és nagyon fontos volt a politikai rugalmasság az összes intézmény képviselőjétől a jogalkotási folyamatban. A hatékony intézményközi együttműködésnek köszönhető az, hogy a kohéziós politikai csomagot sikerült lezárni 2013 végére, és ez hatályba léphetett mégpedig megfelelő időben. Természetesen, természetesen ez a rendet elfogadása, de most egy kis további szakaszba léptünk, amely mm, nehezebb politikai szempontból, de nem tudom, hogy technikai szempontból is igaz-e. Önöknek sokkal több tapasztalatuk van, a korábbi biztos is tagja a szakbizottságuknak, tehát önök tudják azt, hogy az ördög a részletekben bújik meg néha. A görög solnok, e, soros elnökség erőfeszítéseit arra szeretnéd fordítani, hogy a jogalkotási csomag minél hatékonyabbá válhasson. Az a döntés, hogy legyen egy informális találkozó a miniszterek részvételével, akik a, a kohéziós politikával foglalkoznak, tehát áprilisban szeretnénk erre lehetőséget teremteni, és ez is azt mutatja, hogy milyen fontosnak tartjuk ezt a politikát. A recesszió elleni eh, küzdelemben is, munkanélküliség elleni küzdelemben a görög soros elnökség nem egy társadalmi vitát szeretne folytatni. A miniszterek és a meghívottak a témbarát alatnak más európai fővárosokba, de nem, nem szeretnénk, de azt szeretnénk, ha ez az ülés egy tényleges workshoppá válhatna, ahol a tagországok áttekintik az új rendeletek szabályozását és az ezzel kapcsolatos problémákról esett szó. Nagyon fontos, hogy megfelelő irányt adjunk a gyors, hatékony megvalósításhoz a programoknál az új rendelet értelmében. Ezt a kérdést már Hübner asszonynal megvitettem, és őt meghívtam erre az ülésünkre, és hogyha önöket is érdekli a téma, akkor szeretettel várom önöket. És van még időnk ennek részleteinek tisztázásához. De mi azt szeretnénk, hogyha a parlament részt venne, és szeretném, hogyha ez a szakbizottság részt venne az ülésen. Ami a kihívásokat életi a közeljövőben, a delegált aktusok kérdése szintén nagyon fontos, hogy ezt megemlítsük. A döntéshozatali folyamat a delegált jogi aktusoknál párhuzamos a tanácsban és az Európai Parlamentben. Világos az, hogy ehhez a fájhoz széleskörű vitára van szükség a tagországok között is és őszinte leszek. A bizottság úgy döntött, hogy kiad egy korlátozott számú delegált aktust, és egy delegált aktusban próbál meg több cikket is összevonni. Ez késleltetheti a folyamatot, elméletileg, mivel bizonyos tagországok esetleg elutasíthatják a teljes csomagot az összes delegált jogi aktus, csak azért, mert egy vagy több ponttal értenek egyet a csomagban. Bizonyos helyzetekben lehet, hogy csak egy ilyen elemről van szó, különböző csomagokból. A bizottság kommunikálta a parlament és a tanács felé az etikai kódexsel kapcsolatban négy delegált jogi aktust, és mi azt javasoltuk a tagországoknak, hogy jelezzék korai nem ellenvetésüket, azért, hogy a hivatalos közleményben korábban közé tehessük ezt az anyagot, tehát ne kelljen két hónapot várnunk a szerződés értelmében. Az európai Parlament választások előterében azt gondoljunk, hogy erőteljes üzenetet kell küldenünk arról, hogy milyen nagyra értékeljük a jövőbeni programoknál a szociális partnerek bekapcsolódását is, de a delegált jogi aktusok kérdés, és az, ahogy ezt kezeljük a parlament és a tanács szintjén, prioritást élvez számunkra. Itt egy technikai jellegű kérdésről van szó, de az is elképzelhető, és még egyszer hangsúlyozom, hogy őszinte szeretnék önökkel lenni, politikai ügy és válhat, éppen ezért a többi tagországgal és a parlamenttel is szorosan együtt szeretnénk működni, valamint a bizottsággal is, különösen Hán biztossal, azért, hogy sikerüljön a szükségtelen késlekedéseket elkerülnünk, és sajnálatos volna teljes folyamatot késleltetni, elhalasztani, mivel a rendelteket sikerült időben elfogadni, tehát a polgárok felé is nehezen lehetne megmagyarázni azt, hogy miért uh, halogatjuk a megvalósítást, az új rendeletek megvalósítását, hiszen itt egy jogi problémáról van szó, jogi kérdésről. Áttérek egy további fontos kérdésre, és nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő Eszteres asszony itt van velünk, az Európai Szolidaritási Alap a következő téma, amit megemlítenék. Jelezni szeretném azt, hogy a módosítások elfogadása a szolidaritás alapra vonatkozó rendeletben a görög elnökség egyik prioritása. Legalábbis számomra ez egy rendkívül fontos prioritás az intézmény közi tárgyalások a társjogalkotás értelmében. Ha fontos, hogy hamar elkezdődjenek, ez lett a célunk. fontos, hogy ezek gyors és hatékony módon lezárulhassanak, mégpedig eh, legkésőbb március végéig. Azt gondolom, hogy önök mindegyet értenek abban, hogy ezek a tárgyalások nagyon fontosak, az eszközök eh, illeszkednek a célokhoz, viszont úgy értékeljük, hogy ez nem, meg, nem mindig hatékony, nem mindig tud reagálni megfelelően, túl bonyolult, illetve nem eléggé világos az Európai Bizottsági Javaslata, ami a módosított eh, rendeletet illeti, rendkívül jó lehetőség a reformokhoz, hiszen levonja a korábbi megvalósítási időszak tanulságait, illetve felvázolja a lehetséges megalkodásokat, azért, hogy az alapvilágos kritériumokkal dolgozhasson, azzal kapcsolatban is, hogy ki profitálhat ebből, ki pályázhat. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a kihívás nem csak az idő beli nyomás miatt van így, hogy lezáruljanak az intézményközi tárgyalások április végéig. Ez egy egyértelmű kérdés. Ezt az, eh, hogy említettem egy ilyen típusú gyakorlatnak a költségvetésbeli eh, megszorításait, nem görög miniszterként mondom ezt, hanem a eh, tanács elnökeként. Minden bizonyal érték, mire gondolok. Biztos vagyok abban, hogy a jó együttműködés ezzel a szakbizottsággal folytatódik, és ezt a nagyon fontos javaslatot a mostani parlament mandátum alatt el tudjuk majd fogadni, ez a célunk. És egy nagyon fontos üzenetről van szó, amelyet a polgárok felé továbbíthatunk, ezt mindenki érti, ez egy kézzelfogható kifejezése az európai szolidaritásnak, tehát sajnálatos lenne az, hogyha nem sikerülne közös nevezőt találni, nem sikerülne ezt a kérdést megoldanunk, megoldanunk a parlamenti választások előtt. Tehát a szolidaritási alap egy nagyon fontos célunk. Utalni szeretnék még a peremrégiókra, mivel én egy szigetország ból érkezem, teljes mértékben értem a perem régiók, sziget régiók problémáit. A soros elnökség eltökölt amellett, hogy a még meg nem oldott kérdéseket megoldja ezen régió kapcsán, és nagyra értékeljük a regi véleményét ebben a témában. Nincs túlságosan sok társjogalkotási folyamat ebben a kérdésben. Értékeljük az önök véleményét, és mielőtt lezárulnak a tárgyalások ezzel az anyaggal kapcsolatban a tanácson belül, nagy érdeklődéssel várjuk az önök végső véleményét. Tehát prioritásaink azt gondolom, hogy világosak, mint említettem, a rendelet megvalósítása, ez nem rajtunk múlik, hanem más tagországokon is, a bizottságon. Éppen ezért az informális kohéziós tanács áprilisban ezzel a kérdéssel fog majd foglalkozni, azzal, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a kérdéseket, és mi fel szeretnénk gyorsítani a fejlődést azért, hogy ne veszítsünk időt, mi hamarabb be szeretnénk kezdeni a munkát. A második prioritásunk pedig a technikai és jogi problémák kezelése a delegált jogi aktusok kapcsán. És természetesen van két jogalkotási csomagunk, a szolidaritási alap, ez egy fontos kérdés, illetve a peremterületekre vonatkozó csomag, ez nem feltétlenül fontos kérdés bizonyos tagországok számára, de az érintett régiók számára rendkívül fontos. Az európai parlamenti választások eh, előterében mindent tőlünk tehetőt meg fogunk tenni, de azt is beszeretnénk bizonyítani, hogy a görögök igenis tudnak teljesíteni, fel tudnak valamit mutatni, és a görög soros elnökség eh, sikeres elnökség lehet tudjuk azt, hogy sikerre vagyunk ítélve, és én hiszek abban, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Köszönöm. Köszönjük, miniszter úr. Uh, in line with the tradition that you know... Hagyományunkkal összhangban, amiket ön ismer kiválóan, most a koordinátoroknak adok szót, Mr. úrnak először. Fél óránk van, gondolom sokan akarnak még szólni, rövid leszek. Tudjuk ki ön, tudjuk, hogy ön a kedves szavak embere, de nagyon kemény tárgyaló. Úgyhogy senki ne értse félre azt, amit ma hallott. A szolidaritási alap kapcsán ezt már tapasztaltuk. a megosztott felelősségek tekintetében, szempontjából ez egy nagyon jól sikerült anyag. És tény, hogy előadónk szereti azt, amit csinál. Jó lenne, hogyha azon változások kapcsán, amelyeket az alapok kapcsán javasoltunk, látnánk, hogy a tanács mit gondol. Az egyes országokban teljesen más típusú a kommunikáció a polgárok felé erről a témáról, pláne most a választások tükrében. És az exante feltételekről szóló megállapodás kapcsán kérem az önök együttműködését abban, hogy próbálják rávenni a tagállamokat arra, hogy tájékoztassák a lakosságaikat kellőképpen. Egyes országokban ez működik, máshol meg egyáltalán nem. Ha beruházásaink 30%-a is Görögországban a válság kapcsán még sokkal nagyobb aránya európai támogatással működik, akkor jó lenne tudni, hogy a közberuházások hogy zajlanak. A köz és magán közös beruházások. Tehát sokkal többet kéne kommunikálni. Nyilván az Európai Bizottság felé és a bizottságnak is, de még sokkal több szinten fektessenek bele a kommunikációba, és legyenek partnereink akkor is, amikor az általunk javasolt változtatásokról van szó. Azt köszönjük, hogy a delegált aktusokra való felvetésünket figyelembe vették, azáltal, hogy a részproblémákat ki lehet venni a csomagokból, megvizsgáljuk ezt, hogy ezt szakmai értelemben és tudjuk-e támogatni. Mi sem akarunk cseresznyézgetést, de lehet, hogy ez praktikus. A szolidaritási alapról is szólt előadónk. Ez kifejezetten tipikusan parlamenti téma, sőt, még ön is itt volt a parlamentben, képviselő volt, amikor ezért elkezdtük a küzdelmet. És tudja, hol romlott el a folyamat? Mindig a tanácsnál. Mindig a tanácsnál akadt el a dolog. Nem értünk a végére, úgyhogy most itt az ideje annak, hogy rugalmasabb legyen a tanács. Jó, elmehetünk az informális ülésekre, amelyekre invitál minket. Ennek eddig is volt hagyománya. Érdekel minket nyilván a helyzet, különösen a görögországi helyzet. A tanács korábban is hívott már, és el is mentünk, el is megyünk, köszönjük, de ennél több, többre lesz szükség. Ezeket a dolgokat szerettem volna kiemelni. Elnök. Még fél óráig van tolmácsolásunk, tehát mindenki röviden szólaljon meg. Konstance, köszönöm Danutás szót, üdvözlöm Kostaszt újra körünkben, örülök, hogy itt látom. Önnek és Görögországnak is sok sikert kívánok ehhez a fél évhez. Ez most Görögország ügyén is lendíthet, és persze az uniónak, az egész uniónak és jót tehet, hogy ha olyan ország viszi az elnökséget, amely érdekelt valóban a sikerben. Hallgattam én az ön előadását. A jövő kohéziós politikájáról szóló csomag ö, fő vonalait már véglegesítettük. Van még néhány nyitott kérdés, de alapvetően egy jó, működőképes kohéziós politika körvonalazódik a következő 7 évre vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében ö, a magatartási kódex kapcsán ö, sikeres eljárást folytattunk le a bizottsággal, és a parlament azt a jelzést tudta megfogalmazni, hogy mi érdemben és hiteles módon abban vagyunk érdekeltek, hogy a véglegesítése az új kohéziós politikának minél előbb megtörténjen. A tagállamok felé egyértelműen azt tudjuk sugározni, hogy mindenben támogatjuk az erőfeszítéseket, a közös erőfeszítéseket, de ehhez meg kell tennie az elnökségnek is a magáit. Itt ez nem csak szakmai, technikai kérdések tisztázására van szükség, hanem egy politikai ö, segítségre, nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy a kohéziós politika véglegesítése megtörténjen. Ami az alapokat illeti, talán emlékszik ön is arra, hogy 7 évvel ezelőtt nagyon hasonló helyzetben voltunk, egy új szolidaritási alapot akkor, akartuk akkor létrehozni, a tagállamok ezt éveken át elutasították, már a javaslatot magát is. Most annyiban más a helyzet, hogy most már együttes döntéshozás van. Ha ön nek végre sikerülne sikerre vinni ezt az ügyet 7 év ellenállás után, úgy, hogy most három hónap van összesen a három oldalra egyeztetésekre, az nagyszerű dolog lenne. Pedig az Európai Uniónak régóta szüksége lenne egy új módon megfogalmazott szolidaritási alapra és hozzátartozó eszközrendszerre. Ez egy végtelen, régóta nyújtott téma. Az előadó, az elnék előadók biztos vagyok benne, hogy maguk is csak örülnének annak, hogyha a három oldalú egyeztetések sikeresek lennének e tekintetben még ezen választási időszakon belül. Liberálisok. Én is szeretnék néhány dolgot felvetni. Lehet, hogy ennek mi leszünk a kerékkötője, hiszen ö, választások előtt most mindenki azzal van elfoglalva. Ez még csak növeli a tanács felelősségét minden időszakban azért egy kicsit másképp álltunk neki. Korábban egy új management auditing systemet akartunk bevezetni a végrehajtás késlekedése miatt. Most itt más témák foglalkoztatnak minket, a partnerségi megállapodás került az első helyre, és minden más második helyre. Tudtommal, plegykák alapján eddig még csak három ország tudta januárban talán így letenni a bizottság asztalára a partnerségi megállapodásra vonatkozó javaslatát. Ez nagyon kevés. Pedig lett volna idő az országoknak felkészülni. Érdemes lenne ezt megnézni, hogy miért nem végezték el a házi, munka, házi feladatukat. Az ifjúság munkanélküliségének problémája előtérbe került, kerüljön is előtérbe, de ö, vizsgálnunk kell majd, hogy főleg a szociális alap tekintetében ezek az előrehozott, későbbi évekről előrehozott pénzek ö, valóban hatékony köl, hatékonyan költődnek-e el. 11 prioritás van, minőségi indikátorok, szigorú lesz a kifizetés és ki nem fizetés, ha ezek nem teljesülnek. Szeretnék arról minél előbb hallani, hogy ezek a programok hogy kezdődtek el, hogy indultak be, és amint eredményük van, ezeket az eredményeket látni. Végül pedig Görögországról. Görögország nem csak Görögországról szól, hanem az egész szociális alap problémái tükröződnek a görög probléma kapcsán. A görögök jók a regionális alapok és kohéziós alapok elköltése területén. 72%-os az abszorpciós arány, amely a 10%-kal az átlag fölötti. Spanyolokat is megelőzik, bár a spanyolok sem rosszak. Portugáliát is amely a harmadik helyen áll. De ez csak a regionális kohéziós alapokra igaz, de a szociális alapokra vonatkozóan teljesen más a kép. Görögország jóval az átlag alatt teljesít, 15 a sorban az elköltési hatékonyság tekintetében. Tehát úgy tűnik, hogy ahol magas a munkanélküliség, ott pont ott a szociális alap működése is gyengébb. Miért nem jobb a végrehajtás ellenőrzése és az eredmények behajtatása? Ki lesz a jövőben felelős azért, hogy a kohéziós alapokon kívüli témákban is mérni lehessen a hatékonyságot? Jelenleg nem világos, hogy ki a regi, a kobu vagy melyik bizottság lenne ezért felelős legalábbis itt a parlament részéről, és gondolom máshol sem. Jó lenne, hogyha nem úsznád úgy fél év, hogy erre továbbra sem kapunk választ. Mert amíg nincs egyértelmű felügyeleti felelősség és metodika, addig nincs miről vitáznunk, addig a körtét fogjuk az almával összehasonlítgatni, fölöslegesen. 64%-os az átlagos abszorpciós arány, a, a kohéziós, tehát 52%-a az országoknak elmarad a kohéziós regionális alapok elköltési arányában, és a szociális alapok elköltési hatékonysága tekintetében pedig 60 százalék ez az arány. Oljublasza következik. I would like also to welcome you. Én is üdvözölni szeretnélek, Konstantis. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. A kohéziós politika az egyik prioritása a görög soros elnökségnek, és ezt eszközként szeretnénk használni a recessziós a munkanélküliség elleni küzdelemben, de szeretnék még valamit megemlíteni, egy további prioritást, ez pedig a versenyképesség támogatása, a kutatás és az innováció támogatása. Itt a kozmére gondolok, és a horizont stratégiára. Kérdésem a következő, hiszen közvetlen beruházási támogatásokra van szükségünk, közvetlen finanszírozása, vannak-e elképzelései arról, hogy ezen a helyzeten hogyan lehet javítani? És az utolsó megjegyzésem az administratív terhekre vonatkozik. Ez egy rémálom számunkra. Vannak-e um, friss elképzelései arról, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, illetve segíteni bennünket abban, hogy ezt megoldjuk? Elnök, köszönöm, Angurakis kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek az intézkedések függetlenek attól, hogy a tagországok nagy hiányjal rendelkeznek-e, vagy nem, gyorsan vagy kevésbé gyorsan növe, növekszenek. Ez a, a munkavállalók terhére van, a nagy tőke és a monopóliumok azt gondolják, hogy ez az egyetlen módja a válságból való kilábalásnak. Ezen kívül ez táptalaj a spekulációknak is. Tudnunk kell azt, hogy a recesszió továbbra is érzékelhető, ami pedig eh, azokat a pontokat illeti, amelyekről önök tárgyalnak, a kohéziós politikában a helyzet csak rosszabbodni fog, hiszen a gazdasági válság kélezi a versenyt, és ahhoz vezet, hogy a különböző országok, illetve régiók nem egyenlő módon fejlődnek. Ezt Görögországgal összefüggésben kell látnunk. Ez a politika, amit a múltban folytattunk, és azt gondolom, hogy nem csoda a kohéziós politikában az, hogy a 2020-as stratégia céljait nem sikerült megvalósítani, hiszen ezek a nagy tőke érdekeit szolgálják, és folyamatosan új mm, munkavállaló ellenes intézkedések kerülnek megvalósításra, az európai szemeszter például. Az Európai Unió fontos, hogy versenyképes legyen, Indiával és Kínával összevetve, tehát nagyon fontos növelni a fizetéseket tehát a dolgok előre haladnak, de itt a munkavállalók érzékelik ennek kárát, ez őket károsítja. Görögországban drasztikus módon kéleződött a helyzet, és a kollégáknak is tudniuk kell az, hogy abból indulnak ki, hogy a munkanélküliség, az a nagy munkanélküliség, 62%-os ez a fiataloknál, és 27%-os általában, ez a munkanélküliség továbbra is maradni fog. Nem lesz, le, lesz lehetőség arra, hogy a munkanélküliséget csak nincs olyan kohéziós program, amely ezt a problémát meg tudja oldani. A helyzet súlyosbodik, és 200 ezer munkavállaló nem tudja fizetni a leasing díjakat, nem tudnak már benzint fizetni. És azt gondolom, hogy ez mutatja megint csak azt, hogy mennyire súlyos a helyzet. Hogyha ön most Görögországban lenne, önök Görögországban lennének, akkor érzékelnék azt, hogy milyen nehéz a helyzet. A fiatalokat támogató programokról is szó esett. Görögországban is történnek intézkedések, de ezek eh, korlátozott idejű szerződések, nagyon alacsony fizetésekkel, és azt gondolom, hogy ez nem vezet sehova. Tehát számos probléma van Görögországban, és hogyha növekedést vagy fejlődést szeretnénk, akkor ez mindig is úgy tűnik, hogy a munkavállalókat károsítja, őket terheli, a kohéziós politika, a kohéziós alapprogramjai nem hoznak túl sokat, léteznek az ismert kritériumok, a csökkentések, ezeknek a programoknak a kialakítása nem úgy történt, hogy a tényleges igényeket kielégítse. Ami a lakásépítést illeti, ez sem a munkavállalókat segíti. Az egész Európai Unióban nem történik semmi, ami a munkavállalókat támogatná. Szeretnék még egy további témáról is szólni. Miért nem támogatják a távfűtést például? Most a fűtésnél nagyon nagy problémák vannak Görögországban, és azt gondolom, hogy ezt is meg kell oldani. Mi nagyon pessimisták vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a radikális um, változásoknak akkor van értelme, hogyha a nagy monopóliumokat megváltoztatják, és egy olyan növekedést uh, érünk el, amely a lakosságot szolgálja. Mi az Európai Unióból ki szeretnénk lépni, hiszen egészen addig, amíg Görögország tagja az Európai Uniónak, egészen addig a nagy tőke érdekei fognak érvényre jutni. Elnök, köszönöm. Ján és Róza kapnak még szót. Ján parancsol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk annak, hogy önnel találkozhatunk, hiszen az Európai Parlament speciális munkamódszerét nem érti az összes miniszter. Önnek különösen örülünk. Mi a különbség az előző évekhez képest? az Európai Parlament tehát egyre inkább érdekli a, a megvalósulás, a jogalkotási csomagot lezártuk. De azt gondolom, hogy ez a parlament mindent meg fog tenni a mandátum vége előtt azért, hogy a megvalósítással kapcsolatban jól tájékozott legyen, és az új parlament, és ebben is biztos vagyok, nagyon-nagyon aktív lesz majd, különösen amikor az áttekintést nézzük majd két és fél év múlva. Tehát ez egy nagyon nehéz vita a kohéziós politikáról, a Költségvetési Szakbizottság, a Kokombó, egyre fontosabbak, tehát ezt hangsúlyozni szeretném. A görög soros elnökséggel egyelőre rövid kapcsolataink vannak, a folyamatról. Ön ma 28 országot képvisel, nem csak Görögországot, a görög-görög párbeszéd is érdekes, de azt gondolom, hogy most egész Európáról beszélnünk kell. Egy rövid kérdésem van. Ami az adatokat illeti, azokat az adatokat, amelyeket ma bemutattak, de a főigazgató a nemzeti parlamentekkel folytatott vita után. Ő a kohéziós politikáról tartott beszédet azzal kezdte, hogy nem fizettünk vagy 16 vagy 18 milliárd eurót decemberben. Ezt nem fizették ki, tehát az első uh, hat hónap hiányt jelent majd a költségvetésben. A görög soros elnökség mit gondol a tanácsban erről a számadatról? hat hónapban meg akarják-e változtatni a költségvetést, vagy előkészítik esetleg a költségvetés módosítást. Tehát elnökségként önök hogyan reagálnak erre? Az Feragut. Muchas gracias, <clears throat> ministro, y gracias. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, és óriási köszönetet mondanék azért a magyarázatokért és kommentárokért, amelyeket a prioritásokkal kapcsolatosan megfogalmazott. A szolidáritással kapcsolatosan pedig tudja, hogy mit szavaztunk mi meg ebben a szakbizottságban. Valóban olyan kérdésről van szó, amely kulcsfontosságú. A szolidaritásnak a megnyilvánulás az Európai Unióban, ez egy óriási fontosságú momentum, jól lehet a költségvetés megnyírbálása történt ezen a területen. Az a határozat, amelyet a mai napon hoztunk meg, úgy gondolom, hogy sokkal realistább, mint az, ami megtetett 2005-ben, és az Európai Parlament szakbizottsága részéről azt hiszem nagyon fontos az, hogy figyelembe vettük többek között azt, hogy milyen természeti katasztrófák következtek be. Márpedig azt is tudjuk, hogy e tekintetben a GDP arányos megközelítés mennyire helyén való volt alkalmam korábbiakban találkozni önnel személy szerint és a csapatával. A háromoldalú egyeztetések során is tudtunk előrelépni, reméljük, hogy márciusban még a parlamentünk feloszlása előtt sikerül majd megállapodásra jutnunk a háromoldalú egyeztetéseknek a keretében, legalábbis a legfontosabb a kulcs momentumok tekintetében. Ez meghatározó fontosságú lesz a következő hat hónapos periódusra is, többek között arra kell ügyelnünk ugyanis, hogy megfelelő végrehajtást biztosítsunk az alapok felhasználásában. Gondoljunk itt a természeti katasztrófákra, ami e tekintetben 50 illetve 70%-ot is kitett bizonyos források tekintetében, és gondoljunk arra is, hogy a végrehajtás területén mennyire fontos, hogy a támogatások, a segélyek eljussanak a célba. Figyelembe kell venni továbbá természetesen a jogi szempontokat is és úgy gondolom, hogy a három intézmény, a bizottság, a tanács és a parlament egyet tudnak majd érteni ezen kérdésekben, és reméljük, hogy hatékonyan tudunk majd lezárni ilyen kérd- ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen! I'll try to be very... Megpróbálok röviden válaszolni, ugye 10 percem van ebédelni is akarunk, fontosabb dolguk is van annál, hogy nem engem hallgassanak. Na. Arra vonatkozóan, amit Lampert, Mr. Roy, Constance és mások felvetettek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról. Ezzel kapcsolatban az elnökségnek az volt a szándéka, és ennek meg is feleltünk, hogy a magatartási kódex kapcsán a tagállamoknak azt javasoljuk, hogy ezt a magatartási kódexet minél előbb fogadják el. Ez tehát zajlik. Néhány probléma felmerült, és ezek lehet, hogy még fenn is maradnak egy darabig, de az Európai Bizottsággal való együttműködésben szerintem ezeket a gondokat fel lehet oldani. Ez valamennyi tagállam érdeke, és az európai intézmények, és elsősorban a polgár érdeke. bár ne lennének ezek a problémák, de hát szembe kell néznem a realitással. A tanácsnak pont, az elnökségnek pont az a dolga, hogy az ilyen típusú problémákkal foglalkozzon. Szerintem a tagállamok megértik, hogy ez nekik fontos, hogy ez a probléma megoldódjon, mert szükségük van a pénzre, a strukturális alapokból folyó pénzekre, de hát előbb-utóbb a józan paraszti ész majd felülkerekedik a egyéb megfontolásokon. Ezzel kapcsolatban ennyit tudok mondani. Meg van kötve a kezem, tehát nem nyilatkozhatom a tagállamok helyett. Önök szabadok most, mint hogy én is voltam valaha. Mindenki elmondhatja, mit gondol. Nekem ilyen szempontból nagyon meg van kötve a kezem. Ami a rendelet végrehajtását illeti, Vapmans kolléga vetette föl a problémát. Igen, vannak késedelmek. Egyes tagállamok benyújtották javaslatukat, mások még nem. De kapcsolatban állunk a bizottsággal, és szerintem itt is lesz előrelépés. Az elfogadás érdekében azonban először látnunk kell, hogy mik ezek a javaslat tervezetek. Nem először fordul elő ilyen típusú probléma. Az előző időszakban, a programozási időszakban is bőven felmerült, de most hatékony a bizottsági csapat, amely ezzel foglalkozik, és Hán biztos úr, egyébként tudtam, hogy ön is önök, önökhöz ma délután, neki is vessék fel a problémát. És együttműködünk vele, szorosan. Tehát ha mindkét intézmény felép, akkor talán sikerül ebben a valós ügyben, problémában is előrelépést elérnünk. Görögországra vonatkozóan. Nyilvánvaló, hogy nagyon mélyről indultunk. 18 hónap a, a 2012-es választások után pontosan Görögország besorolása a strukturális alapok elköltési hatékonysága szempontjából nagyon rossz volt. 18-20. helyen álltunk a 20, akkor 27 tagállam közül. Annak ellenére, hogy bankrendszerünkkel súlyos likviditási problémák voltak, garancia levelek le volt szükség, ezek nem voltak érvényesek. Azóta hatalmasat léptünk előre, most ugye a negyedik, ötödik helyen vagyunk újra, elköltési hatékonyságban. Ami a szociális alapelköltését illeti, még rosszabb volt az kiinduló helyzet, még néhány hónapja is, de ott is feljöttünk. Az abszorpciós arány az év végére az egész csomag tekintetében 74%-ra nőtt. A szociális alap abszorpciós aránya pedig 62% volt általában. Lehetne ez is jobb, de azért ahhoz képest, hogy honnan indultunk, nem rossz. Vegyék figyelembe, hogy honnan, hová kellett eljutnunk. Olyan óriási strukturális problémánk volt, és likviditási problémánk is, hogy ehhez képest ez egy komoly előrelépés. Tehát szerintem ez komoly eredmény. És persze továbbra is küzdünk ezen a fronton. Nem azért csak, hogy fényezzük itt magunkat Brüsszelben, hanem saját jól felfogott érdekünkben. Ami Flezek úr kérdését illeti, hogy mi van a Horizont programmal, illetve mi van a horizonton, nem egyedül az én kompetenciám ez, hanem a technológia, információs és oktatási miniszterek is felelősek ezért. De az elnökség már szervezi e két program kapcsán az aténi konferenciát, és más eseményeket is tervezünk. Annak érdekében, hogy katalizátorként tudjunk fellépni, és előre mozdítjuk támogatjuk ezeket az innovatív programokat. áttérnék görög nyelvre, hogy Agurakis úrnak a saját nyelvén tudjak válaszolni, furcsa lenne, hogy két görög egymással angolul tárgyaljon. Angulas úr, tiszteletben tartom a véleményét, különböző pártokhoz tartozunk, választások előtt állunk, meghallgatjuk a különböző véleményeket, és majd utána döntünk. Görögország valóban példátlan válságon megy át, az adózási fegyelem területén ugye hatalmas bajok voltak, vannak. Az előrejelzések szerint most majd beindul a növekedés, de A munkanélküliség történelmi csúcspontot ért el, és ez viszont nem fog olyan gyorsan enyhülni. Minden nemzetközi szervezet most már azt mondja, hogy hat év recesszió után Görögországban idén növekedés várható. Dolgozunk is azon, hogy ez így legyen, ez minden görög sorsa szempontjából nagyon fontos. Ami a többi kérdést illeti, Jan Albrecht a kifizetések késedelmességére hivatkozott, sajnos igaz, amit mond. Likviditási gondjaink voltak, sőt az európai költségvetésnek is voltak likviditási problémái. A parlament, tanács és bizottság az utóbbi hónapokban egymásnak dobálta a labdát, és Görögország külön áldozatá vált, a késedelmek áldozata lett. Az amúgy is deficites költségvetésünkre ez még külön teherként nehezedett rá, de most úgy tűnik, hogy a bizottsággal meg tudunk egyezni, hogy ne legyen ebből baj, további baj de ez nem egy elnökségi kérdés, ez egy múltbeli és a tagállamra és a bizottságra tartozó kérdés, de ezzel foglalkozik mindkét fél, a bizottság különösen. Ha megengedik, akkor zárszóként pedig Eszteres úrnak válaszolnék. Elnökségünk már két ülést szervezett januárban, tanácsban a szolidaritási alapról, és a harmadik ilyen ülés január 31-én lesz, amelyen majd megpróbálunk közös nevezőt találni a problémák tekintetében a tagállamok között. Fontos persze, hogy legyen nekünk is víziónk, elképzelésünk, hogy mivel látjuk ennek a közös nevezőnek a lényegét az új rendelet kapcsán, tehát nyomulnunk kell, de ezt meg is tesszük majd. Ami az időrendet illeti, célunk, vágyunk az, hogy a háromoldalú egyeztetések, ha lehetséges, február közepén elindulhassanak. Ez a terv, és reméljük, hogy a tagállamokkal való együttműködésben és az önökkel való együttműködésben ez lehetséges is. Ennyit kívántam elmondani. 12 perc volt, elnézést. Örülök, hogy találkoztam önökkel, és bármikor rendelkezésre állok a további párbeszédre. Köszönöm önök a hat hónap munkáját három hónap alatt kell, hogy elvégezzék. De sikerre vagyunk ítélve, mondja a miniszter. Elnök, mi támogatni fogjuk önöket, különösen a kohéziós politikában. Köszönjük szépen, hogy eljött. Sok sikert kívánunk munkájához.